Hölgyeim és Uraim, a tanács azon ülésen, amely az Európai Bizottság elnökének posztjára jelölt, egy nagyon harcos szavazáson az Európai Parlament tevékeny segítségével, utólagos segítségével Jean-Claude Junckert nevezte ki erre a posztra, őt jelölte. Juncker úr, üdvözlöm Önt az Európai Parlament nevében. Most lehetőséget kap arra, hogy megtartsa beszédét, nyilatkozatát itt az Európai Parlament előtt. Megadom Önnek a szót. Üdvözlöm Önt, itt az Európai Parlamentben Ön nem új, itt nagyon sok funkciót töltött már be és először is gratulálni szeretnék önnek, amiért a tanács jelölt erre a posztra, és meg is adom önnek a szót. Bonjour, monsieur le président. Jó napot kívánok, elnök úr! Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Május 25-én az európai állampolgárok elmondták véleményüket nagyon erős üzeneteket közvetítettek, akkor is, hogyha egyes esetekben ezek ellentmondásosak voltak. Ma és az elkövetkezendő években nekünk pedig válaszolni kell ezekre. Meg kell felelnünk az ő várakozásaiknak, az aggodalmaiknak, a reményeiknek, és az álmaiknak is, mert Európában igenis van helye az álomnak. Itt az Európai Parlamentben, a demokrácia, az Európai Demokrácia házában. Szeretném felvázolni azokat az általános irányvonalakat, amely a munkákat irányolni, irányítani fogják a következő bizottságban. Ezek általános irányvonalak, és ezt szeretném hangsúlyozni nagy vonalakban, amiket már írásban eljutottam önökhöz, az összes hivatalos nyelven, mert valamennyi nyelv azonos fontosságot élvez. Szeretném Szeretnék köszönetet mondani a fordítóknak, akiknek álmatlan éjszakái voltak azzal a szöveggel, amit én nagyon későn tegnap este véglegesítettem. A részletes programja a bizottságnak majd a biztosok kollégiuma fogja kidolgozni, amit majd önök aztán az ősszel szavazatokkal kell, hogy jóvá hagyjanak. A parlament, amely éppen csak hogy hivatalba lépett, egy olyan parlament, amely más, mint az elődei voltak. Önök az első olyan parlament, amelyek választanak, a, valójában megválasztják minden értelemben a bizottság elnökét. Új szellemben választanak. A választások másnapján önök hangsúlyozták, hogy mennyire fontos, hogy figyelembe vegyük a választásoknak az eredményeit. Azzal, hogy ezt tették, megadták a valódi értelmét, a, és politikai demokratikus értelmét a 17-es cikknek, amely a Lisszaboni szerződésben került rögzítésre. Az önök részvétele nélkül ez a cikk egyszerűen csak betű maradt volna a papíron. Önök megvédték a demokratikus alapelvet, és igazuk volt, hogy itt jártak el. Egy olyan parlament, amely előírja, hogy a demokratikus feltételeket figyelembe kell venni, az nemes feladatot végez és nem szabad ezt rossz néven venni. Szeretnék tisztelettel adózni más jelöltek előtt, akik nagyon sokat tettek ahhoz, hogy a demokratikus vitánk élénk legyen. Amennyiben a politikai családja valamelyik küknek megnyerte volna a választást, akkor én magam lettem volna, aki azt kérte volna, hogy az ő mandátumát fogadják el a következő időszakra. A parlament és a bizottság két közösségi intézmény, amelyeknek kimagasló helyük van. Ez, e, ennek megfelelően természetes, hogy a parlament elnöke és a bizottság elnöke e, valamint a parlament és a bizottság e, jó munkakapcsolatokat kell, hogy folytassanak egymással fő szereplői leszünk a közösségnek, közösségi szereplők leszünk, nem az Európai Tanács ellenében, vagy a miniszterek tanácsa ellenében. Európa nem az államok ellenében épül, sőt a nemzetek ellenében sem. Ezek a, tartósan vannak jelen. Mi, parlament és bizottság, a közérteknek megfelelően fogunk eljárni, és azt szeretném, hogyha ezt együtt tennénk az Európai Tanács javasolatot tesz a bizottság elnökére, és nem egyszerűen csak a titkára lesz az elnök. A bizottság nem egy technikai szakbizottság, amelyben magasrangú kitűnő ö, tisztviselők vannak, amelyek rendelkezésére állnak egy másik intézménynek. A bizottságnak politikainak kell lennie, én ezt szeretném, hogy nagyon politikai legyen. Az összetétele tükröz, az összetételének tükröznie kell a pluralizmust, a gondolatok többségét kell, hogy megtestesítse. Azt szeretném, hogy az Európai Tanács, amikor meg fogja szervezni a belső architektúráját, ugyanezt az elvet kövesse. A bizottság elnöke választással kerül kinevezésre az önök szavazataival, de ez nem jelenti azt, hogy egyszerűen utasításokat hajt végre, nem az Európai Parlament végrehajtója leszek egyszerűen, de kétségeik ne legyenek a felől, hogy feltétlenül meg szeretném szüntetni azt, hogy egy olyan biztos legyen, akiben önök nem tudnak megbízni. Sőt, az sem szándékom, hogy egy jogalkotási javaslattal tal csak ilyen irányba lépjek. Fontos az is, hogy kérdéseket mindig fel lehessen tenni. Ezek kérdésfeltevés lehetőségek ugyanolyanok lesznek, mint voltak eddig. A biztosoktól azt fogom kérni, hogy gyakrabban vegyenek részt a ö, háromoldalú megbeszéléseken, és szeretném, hogyha a tanács ugyanezt tenné. Úgy fogok eljárni, hogy a lobbik e, nyilvántartása nyilvános legyen és kötelező. Azt is ak- szeretném, hogy akarom, hogy tudják az európai állampolgárok, hogy ki jött kihez, ki kivel beszélt, ö, kivel tárgyalt, miről. És ezt szeretném, hogyha más európai intézmények is nyomon követnék. Úgy fogok eljárni, hogy az eljárási szabályok amelyek a különböző engedélyezéseket is tartalmazzák, például az OGM-ek tekintetében ezek felülvizsgálatra kerüljenek. Nem szeretném, hogyha a bizottság döntene, miközben a tagállamok többsége ezt nem támogatja. Általánosságban, hölgyeim és uraim, adjunk fel az ideológiai vitákkal, amikor ezeknek semmilyen más céljuk nincs, mint hogy a megosztottságot szolgálják. Helyettesítsük ezt érdemi vitákkal, amelyek meggyőződésből fakadnak, és olyan ambíciókat szolgálnak, amelyek messzire visznek. Legyünk pragmatikusak a módszereinkben, koncentráljunk konkrét dolgokra, amelyeknek jó hatásuk lehet valamennyi európai polgár számára. Ne fárasszuk azokat, akik minket hallgatnak, hogy intézményi vitákat kelljen hallgatniuk, amik a lényektől eltérítenek bennünket, azaz állampolgároktól. És azt mondom a kormányoknak, gyakrabban álljanak elő a bírálati késztetésének olyan döntések esetében, amikor önök is részesei voltak Brüsszelben a döntés meghozatalának. Hogyha igent mondtak Brüsszelben, akkor másod sem mondjanak nemet, és sosem mondják azt, soha többet nem mondják azt egy európai tanácsi ülést követően, hogy győzelmet alkottak, és a többiek veszítettek. Európában vagy együtt nyerünk, és együtt, vagy együtt veszítünk. Európa e, követhetetlenné vált, mert sok esetben a leírását egyszerűen karikatúrává alakítjuk. Mondjunk le a nemzeti köldök nézegetéséről, és játszunk közösen Európában. Alkalmazzuk a közösségi módszert. Magas követelményeket támaszt, ez igaz, ugyanakkor hatékony, már ezt bizonyította hatékonyabb és szavahihetőbbek, mint a ö, környezeti ö, kisiklások. Az el, a közösségi módszernet kell rehabilitálni. És... Igen, elnök úr, most a világ bajnokok nyelvére váltok át. Ja, Herr Präsident. Igen, elnök úr, Európa elveszítette szavahihetőségét, az Unió és a polgárok közötti távolság növekedett. Csak a teljesen vakok és süketek nem látják és hallják ezt. Az Európai Unió nagyon gyakran kell, hogy magyarázkodjon, és folyamatos az a kötelessége, hogy jobban megmagyaráz Európát a polgároknak. Európának, elnök úr, egy széleskörű reform agendára van szüksége. A status quo nem teljes paletta, ezt ki kell bővítenünk. Az emberek gyakran félnek a reformoktól fenyegetőnek érzik ezeket, túlságosan kockázatosnak, de aki nem vállal kockázatot, az vállalja a legnagyobb kockázatot valójában. Igenis vállalnunk kell a kockázatokat, hogy Európát versenyképesebbé tegyük. Az Európai Unióból Európában elveszítettük a nemzetközi versenyképességet, elmaradtunk, újra előnyre kell szert tennünk. A versenyképességet gyakran összekeverik az egyoldalú szociális leépítésekkel, de a versenyképességet nem úgy lehet elérni, hogy szociális leépítéseket hajtunk végre. A versenyképességet úgy lehet elérni, hogy méreható koncepció alapján dolgozunk. A cél az kell, hogy legyen, hogy az Európai Unió egy aktív hely legyen a vállalt alapításra, a polgárok, a beruházók számára. Ez az is hozzátartozik, néha emlékeztetnék ennek szükségességére, hogy a gazdaságnak kell szolgálni az embereket, nem pedig fordítva. Ez arra kényszerít, hogy a belső piaci szabályoknak nem lehet magasabb értékük, mint a szociális minimum szabályoknak. A belső piac nem uralkodik mindenek fölött, a szociális szegmens rendkívül fontos Európában. Ich bin ein begeisterter. Lelkes híve vagyok a szociális piacgazdaságnak jólét mindenkinek. Nem csupán kevesek számára, hanem mindenki számára biztosítani kell a jólétet. Ez kell, hogy legyen a jelszava a szociális és gazdaságpolitikának. A válság lettent gyakran azt mondjuk, hogy a szociális piacgazdaság kudarcot vallott. Nos nem, hölgyeim és uraim, nem a szociális piacgazdaság mondott kudarcot, hanem azok, akik a szociális piacgazdaság fő erényei ellenében profitot óhajtottak szerezni nem pedig a szociális gazdas- piacgazdaság vallott kudarcot. A szociális piacgazdaság csak akkor működik, hogyha a szociális párbeszéd is létezik. A szociális párbeszéd az elmúlt válság években sokat szenvedett, tagállami szinten és előtt európai szinten újra élettel kell ezt a párbeszédet megtölteni. Én a szociális párbeszéd elnöke kívánok lenni. Biztosítani kell a vállalkozások számára letelepedést. Itt nem az adósságok által finanszírozott konjunktúrális programra van szükség, amely tartósan nem teremthet munkahelyet. Nekünk fenntartható növekedésre van szükségünk évtizedekre kiterjedően. Egy igényes munkaerő növekedési, beruházási és versenyképességi csomagra van szükség. Miért is van erre szükség? Éppen azért, mert sok ember Európában vezetendő a jólét útjára. A versenyképességi csomag, a beruházási csomag csak egy célral rendelkezhet, az embereket újra a jóléthez kell segíteni. Az Európai Unió határain belül egy 29. állam is van, ez pedig az az állam, amelyben azok élnek, akiknek nincs munkájuk. Azok az emberek, amely, akik fiatalok és munkanélküliek, akiket kitaszítottak, akik elmaradtak, az út szélén hagyták őket. Nos, én ezen 29. tagállamot újra normális tagállamát szeretném tenni, éppen ezért egy igényes beruházási programot javaslok. 2015. februárjáig ezt az igényes növekedési beruházási versenyképességi és munkahelyteremtési csomagot be fogom nyújtani. Jó lenne, hogyha a következő években, a következő három évben 300 millió eurót lehetne mobilizálni a köz- és magánberuházásokra. Ezt meg fogom tenni, és hálás lennék, hogyha a parlament támogatna ezen az úton engem. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha a strukturális alapokat célzottan kiaknázzuk, valamint a rendelkezésre álló és kiépítendő eszközöket is az Európai Beruházási Banknál. Beruházásokra van szükség az infrastruktúrális projektekbe, megállapodott, egyeztetett beruházásokra van szükség a sávú területen, az energiahálózatok területén, a közlekedési infrastruktúrában, az ipari központokban. Európa újra iparosítására van szükség. Az ipari területen is beruházásokra van szükség, a kutatás területén, a fejlesztés területén, a megújuló energiák területén. A megújuló energiák nem a környezetbarát, tudatos emberek játszóterei, hanem ezek a megölő energiák feltételei annak, hogy Európában a jövőben valóban egy fenntartható versenyelőny képződjön a világ más részeihez képest. Ein stärker investierendes egy erősebben beruházó Európa, egy olyan Európa, ahol nagyobb a jólét, több a munkahely, a beruházások a legjobb szövetségesei a munka nélkülieknek. Párhuzamosan ezzel az ifjúsági garanciát is ki kell építenünk. Jó lenne, hogyha 25 évről 30 évre emelnénk ezen garancia korhatárát. Az investíciókat célorientáltan kell ö, alakítanunk, a bürokráciát leépítenünk, és így módon a kis és középvállalatokat tudjuk segíteni. A középvállalkozások nem nagy, kapa, nagy tőkések, munkahelyeket teremtenek, többet kell tehát tennünk a középvállalkozások érdekében, mégpedig főként úgy, hogy határozottan leépítjük a túlzott bürokratikus terheket. Nagyon komolyan kell vennünk a szubszidiaritási elv alkalmazását. A Maastrichti szerződés óta beszélünk a szubszidiaritási elv korrekt alkalmazásáról. Még most is hiányos ez az alkalmazás. Sokkal többet beszélünk erről, mint amennyit tennénk a bürokrácia leépítés területén, arról kellene gondoskodnunk, hogy az Európai Bizottság és az Európai Unió ahelyett, hogy minden egyes részlettel foglalkozik, az emberek életének minden egyes részletébe beavatkozik, a nagy európai horderőjű problémákkal kellene törődnünk. Nekünk a nagy dolgokkal kell foglalkoznunk unióként. Aldis, Herr Nos, mindez elnök úr, természetesen a stabilitási paktummal összeegyeztethető módon kell, hogy történjék. A stabilitási és növekedési programot alapelveiben nem szabad megváltoztatnunk. Ennek Európa értéke már bebizonyosodott, és én tartom magam ennek a paktumnak a követelményeihez a következő években. A közös valuta bevezetői esetében a stabilitás nem csupán a belépés követelménye, hanem egy tartós követelmény. Stabilitást ígértünk, és Európa nem szegheti meg ígéretét. Én bizonyosan nem fogom ezt tenni. Azonban az Európai tanács joggal állapította meg, hogy a rugalmassági márzsok, amelyeket 2005-ben, 2011-ben megreformált stabilitási paktum tartalmaz, azokat ki is kell használni, hogy a növekedési dimenzióját ezen paktumnak teljes mértékben érvényre jutassuk. A múltban ezt meg is tettük, a jövőben erősebben fogjuk tenni. Nos, azt a megállapítást kell tennem, elnök úr, hogy az elmúlt években, amit tettünk, elindítottunk, azt nem szabad lebecsülnünk. Az csoport elnöke voltam, és boldog vagyok arra, hogy már nem vagyok az, hiszen ez bizonyosan nem túl szórakoztató feladat. A mostani posztom is kellemesebb lesz, talán, mint ez utóbbi, azonban az euróválság adósságválság is volt, és ez olyan volt, mint hogyha egy égő repülőgépet repülés közben kellene megjavítanunk. Nos, ez bizonyosan egy nehéz és nem túl szép feladat, de mégis végrehajtottuk ezt. Az euróövezet egészében megőrződött. Több mint egy éven keresztül mindenféle eredetű származású spekulánsok, és sokan fogadtak arra, hogy az euróövezet összeomlik majd, nem történt ez meg. Sok pénzügyi piacon fogadtak abban, hogy Görögország ki fog lépni az euróövezetből. Én mindent megtettem, és büszke vagyok arra, hogy Görögország ez a nagy nemzet tovább az euróövezet tagja. Aber Azonban, elnök úr, hibákat is elkövettünk. Egy égő repülőgépet repülés közben megjavítani, ez bizonyosan nem egyszerű dolog. Néha napján az ember megégetheti a kezét ezen tevékenység közben. Nos, a jövőben, hogyha a kiigazítási programokra lesz, és nem, látok, nem látom annak szükségességét, hogy a jövőben ez így lenne, akkor jó lenne, hogyha az a kiegazítási program alkalmazása előtt egy nagyon ambiciózus szociális hatástanulmányt végeznénk hiszen itt az a kérdés, hogy ez a program hogyan jut hat ki az emberekre. Tehát nem szabad a szociális kihatás vizsgálata nélkül ilyen kiigazítási programokat alkalmazni a jövőben. Hát és jó lenne, hogyha minden egyes esetben, amikor kiigazítási programról van szó, akkor egy B tervel is rendelkeznénk, amihez akkor nyúlhatunk vissza, hogyha a makroökonómiai előrejelzések nem válnak be, hogyha kevesebb, alacsonyabb a növekedés, mint ami a kiigazítási program alapja volt, akkor az a kiigazítási programot is ki kell igazítani. Éppen ezért jó lenne mindig egy B-tervvel rendelkeznünk ilyen esetekre. It doesn't seem to convince you. Úgy látom, hogy nem győzi meg ez önöket? Jó lenne, hogyha trojka eszközét is újra gondolnánk. A parlament jelentéseket nyújtott be azt illetően, hogy a trojka, ahogyan jelenlegi formájában működik, nem felel meg a demokratikus elveknek. Hiányzik itt ugyanis a parlamenti dimenzió. A trojkát újra kell gondolnunk, demokratikusabbá, parlamenti jellegűbbé kell tennünk, és azt meg is fogjuk tenni. Elnök úr, nem tudunk olyan pénzt költeni, ami nincs nekünk, és a deficitek és az adósságok helyébe az, a gondolatoknak kell lépniük. A gondolatok megvannak, jobban kell kihasználnunk a digitális technológia lehetőségeit, hiszen annak nincsenek határai. a nemzeti távközlési, a szellemi jogvédelmi, adatvédelmi, nemzeti elkülönüléseket fel kell számolni. Mindenképpen fel kell számolni a növekedés akadályait. A roaming, barangolási díjak el kell, hogy tűnjenek Európában. hogyha sikeresek vagyunk egy igazi digitális egységes piac képítésében, akkor 150 milliárd euró többletnövekedés nyerünk ezáltal, és meg is fogjuk tenni. Az ukrán válság során sokszor elhangzott, hogy nagyon rugalmas energia unióra van szükségünk, hatékony eh, klímapolitikával. Eh, az energiapolitikánkat úgy kell átszervezni, hogy eh, új energiauniónk legyen, össze tudjuk vonni az erőforrásokat, kombinálni tudjuk az infrastruktúrákat, illetve együtt tudjunk tárgyalni a külső partnerekkel. Változatosabbá kell tenni az energia forrásokat, és csökkenteni kell több tagállamnak az igen nagy kiszolgáltatottságát. Tényleg úgy gondolom, hogy az Európai Energia Unió első számú lesz a világon, az első helyet fogja elfoglalni a megújuló energiák terén az energiahatékonyságot is tovább lehet javítani a 2020-as célokon túlmenően 30 százalékos energiahatékonysági célkitűzése 2030-ra a minimum számomra, hogyha szavahihetőek és előretekintőek akarunk lenni, hogyha az éghajlatváltozási politikában vezető szerepet akarunk játszani, akkor hatékonyabbnak kell lennünk az energiahatékonyságban. The internal market. A belső piacot ki kell teljesíteni. Hogyha ebben sikeresek vagyunk, akkor újabb 200 milliárd euró egészíti majd ki az európai gazdasághoz adott értékét. Ki kell egészítenünk az új banki szabályozást, a tőkepiacok uniós szabályozását, a gazdaságaink finanszírozásában integrált tőkepiaci szabályozásra van szükség annak érdekében, hogy különösen a kis és közepes vállalkozások könnyebben jussanak tőkéhez. A munkavállalók szabad mozgása mindig is az egyik fő pillére volt a belső piacnak, ezt az elvet én meg fogom védeni. a szabad mozgás, a mozgásszabadság lehetőséget, nem pedig veszélyt, fenyegetést jelent. A szabályok nem fognak megváltozni, a nemzeti hatóságoknak kell megküzdeniük a visszaélésekkel, a csalásokkal célzott felülvizsgálatát kezdeményeztem a kikőgetési irányelvnek, végre is kell azt hajtani, annak érdekében, hogy a szociális dömping ellen felvegyük a küzdelmet, és fel is fogjuk venni ezt a küzdelmet. A, az adó elkerülés, az adó csalás ellen is küzdelmet kell folytatnunk. a közös vállalkozási adóalap, illetve pénzügyi tranzakciós adóalap kialakításánál fel kell venni a küzdelmet a pénzmosás ellen is, és ezt is meg fogjuk tenni. Ami a gazdaság és monetáris uniót illeti elnök úr, szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a válságnak nincsen vége. A válságnak nincsen vége, hiszen 25 millió ember munkanélküli. A válságnak akkor lesz vége, amikor a teljes foglalkoztatottság kialakul. Ahhoz, hogy ideig eljussunk, jobban koordinálni kell gazdaságpolitikáinkat gazdasági kormányzás, gazdasági, egyfajta gazdasági kormányt kell felállítanunk, és meg is fogjuk tenni. Nagy igényekkel kell, hogy fellépjünk a strukturális reform terén, amely középtávon az európai gazdaság növekedését elősegíti majd. Ha a gazdasági és monetáris Unió sokat eredményez is. A kísérő intézkedéseken is el kell gondolkodnunk, megfelelő költségvetési kapacitása kell, hogy legyen az euróövezetnek. Ne tegyük nevetségessé magunkat a világ egyik legerősebb valutája a miénk, mégis ennyire sokan és elaprózva képviselik ezt az övezetet. Én mindig is mondtam, hogy a nemzetközi intézményekben egy helyen egy képviselő kell, hogy fellépjen az euróvezet nevében a Brett, mikor, mivel Bretton Woodsban járunk az Egyesült Államokban, szeretnék néhány szót szólni az USA-val kötendő szabadkereskedelmi egyezményről is. Én az egyezmény pártján vagyok. A két legnagyobb demokrácia, a világ legnagyobb kereskedelmi övezetét jelentheti. Fontos, hogy összefogjunk ereinket egyesítsük. Ugyanakkor bármilyen áron nem kötjük meg ezt az egyezményt, nem mondhatunk le az egészségügyi, közegészségügyi normáinkról, nem mondhatunk le szociális normáinkról, nem mondhatunk le adatvédelmi eh, elvárásainkról. Én azt akarom, hogy az adatvédelem témája a tárgyalás eh, témakörei között szerepeljen amerikai barátainkkal, és nem szeretném, hogyha ö, eh, titkos ö, záradékok jönnének létre, hiszen a jogok térségét jelentjük. Alkalmazzuk is a jogokat, és a lehető legnagyobb átláthatóság jegyében tárgyaljunk. Hogyha az idevágó dokumentumokat nem tesszük közé, persze nem a tárgyalási stratégiáról van szó, akkor ez a megállapodás kudarcot fog vallani a közvélemény előtt, kudarcot fog vallani e parlament előtt, illetve a nemzeti parlamentek előtt is, hogyha vegyes megállapodásra kerülne sor. Tehát legyünk átláthatóak, hiszen nincsen semmi rejtegetni valónk, ne keltsük azt a látszatot, hogy rejtegetni valónk van, minden dokumentumot hozzunk nyilvánosságra. Az Európai Unió az értékek egysége, uniója. Szavahihetők vagyunk a világ előtt, abban az esetben, hogyha befelé is igényesek vagyunk az alapértékek tekintetében. Olyan biztos fogok kinevezni, akinek a az alapjogi karta alkalmazása lesz a feladata, és szeretném, hogyha az Európai Unió mielőbb csatlakozna az Európa, az Európa Tanács Európai eh, Emberjogi Egyezményéhez. A ö, eh, diszkrimináció ellenes irányelv továbbra is a tárgyalóasztalon marad, és megpróbálom meggyőzni a tanácsot, hogy mielőbb fogadja el legalábbis annak fővonalait. A bevándorlás és migráció, legális és illegális bevándorlás, ezek olyan témák, amelyek szinte minden nap foglalkoztatják az állampolgárokat. Egységes politikáról van szó, mened, van szükségünk menedékjogi politikáról, és egy ilyen javaslatra, javaslatot fogok letenni az asztalra. El kell gondolkodnunk a jogszerű bevándorlásról Végig kell gondolnunk a jogszerű, a legális bevándorlást, az elkövetkezendő 50 évben erre igenis szükségünk lesz. Tegyünk, járjunk el úgy, ahogy Kanada, az Egyesült Államok vagy az Ausztrália teszi, vegyük át azt, amit jó abban, amit ők mindig is folytattak. gondoltam rá, hogy lesznek itten olyan pillanatok, amikor egyesek idegesek lesznek, arra nem gondoltam, hogy ez pont itt lesz. A, e, most olyat mondok, amit jobban fog már tetszeni önnek, védjük a külső határainkat, lépjünk fel a bűnszervezetek ellen, akik mások nyomorából gazdagodnak meg és fog, próbáljunk meg fellépni azt megelőzően, hogy az emberek hajóra szállnak, hogy életvesztőkön, lélekvesztőkön Európába jöjjenek. É, Európa északi déli déli részek között különbségek vannak. Ezek nem Európa, Málta, Ciprus problémája, hanem egész Európa problémája az illegális bevándorlás. A külpolitikát illetően elnök úr, nem szeretnék most nagy szavakat használni, de a külpolitika, közös kül- és biztonságpolitika valóban szükséges. Gondoskodni fogok arról, hogy ne ö, legyen csupán a külügyminiszterek ügye a kül- és biztonságpolitika. Egységes bemutatására van szükség ezen politikának a külvilág felé. A főképviselő legyen az úr vagy hölgy. Egy széleskörű munkaterületet kap majd, és más ágazati ö, biztosok támogatni fogják őt munkájában. A védelem ügyét illetően nem az a fontos számomra, hogy az Európai Unió a NATO egyfajta ellenlábasával legyen. Mindannyian ö, keményen kell, hogy dolgozzunk, de a védelem területén megerősített együttműködésre van szükség, ahogyan ezt a Lisszaboni szerződés is előirányozza. És mindenek előtt a beszerzési területen sokkal inkább együtt kell működnünk, mint egymás ellenében. Äh, Elnök úr, a következő öt évben nem ö, csatlakozik hozzánk új tagország az Európai Unióhoz. A mai nézőpontból elképzelhetetlen, hogy a jelenlegi tagjelöltek bármelyike minden egyes csatlakozási kritériumot 2019-ig maradéktalanul teljesítene. De a tárgyalások tovább zajlanak, és más európai nemzetek, országok valóban azt igénylik, hogy hiteles európai perspektívájuk legyen, ez különösen a kelet-balkán, a nyugat-balkán országaira érvényes, hiszen Európának ezen tragikus régiója mindenképpen igényli az európai perspektívát, hogy ott ne a fegyverek uralkodjanak ismét. Tisztelt elnök úr, szerettem volna még szólni arról is, hogy szükséges egy iparpolitika, amelyet Európában meg kell valósítanunk, ki kell alakítanunk annak érdekében, hogy az európai GDP-n belül emelkedjen az ipar teljesítménye 20%-nál magasabb legyen. És szerettem volna még beszélni Ukrajnáról, amely népet szeretném ma üdvözölni, és elmondani, hogy mi igenis úgy gondoljuk, hogy ez egy európai nép, és úgy gondoljuk, hogy Európában helye van Ukrajna népének. Szerettem volna részletesen elmondani azt is, hogy miért tekint, gondolom úgy, hogy fontos, hogy minden európai országban legyen európai bér, illetve európai minimál beilleszkedési bér, és ez irányba fogunk lépéseket tenni. Szerettem volna elmondani meggyőződésemet, hogy a közérdekű szolgáltatások és a közszolgáltatásokat követni kell, és nem szabad, hogy a kiszolgáltatottak legyenek, tehát meg kell védenünk az európai közszolgáltatásokat. És szerettem volna a tisztelt képviselő urak és hölgyek néhány szót szólni Afrikáról is. Afrikáról, amely nagyon sok esetben elfeledésre kerül, és szerencsétlen helyzetben van, ugyanakkor egy rendkívül gazdag kontinens erőforrásokban is gazdag, emberi erőforrásokban. A nap mint nap megem megismétlődnek a drámák 6 másodpercenként halnak meg emberek, és 25 ezer ember gyerek hal éhen. Egy ilyen helyzetben, amíg ilyen helyzet van, Európa nem fejezte be a feladatát, Európának igenis kötelessége hozzájárulni a helyzet megváltoztatásához. Igen, elnök úr, új kiinduló pontot kell keresnünk, és meg kell hallgatnunk azokat, akik május 25-én véleményt mondtak. De nem forra, nincs itt az ideje a forradalomnak, sőt az ellenforradalomnak sem. Ha azt akarjuk, hogy az európaiak ismételten beleszeressenek saját Európájukba, akkor mondjuk el nekik, hogy büszkék vagyunk Európára, mondjuk el, hogy büszkék vagyunk mindarra, amit az évtizedek során elértünk. Gyakran mondják azt, hogy a háború és a béke kérdése már nem vetődik fel, holott a párbeszéd a háború és a béke között továbbra is európai téma marad rá kellett, hogy jöjjünk, eh, hogy a béke azért nem egy olyan eh, állandó jelenlevője az európai kontinensnek. Legyünk büszkék a eh, nagyszüleink, szüleink időszakára, akik megérték a háborút, a koncentrációs táborokat, és mindig azt mondtuk, hogy soha többé ne legyen háború, eddig ezt sikerült elérnünk, és ezért a múltnak tartozunk hálával. Legyünk büszkék arra, hogy a 90-es években sikerült elérnünk a bővítést, hogy sikerült összebékítenünk az európai történelmet és földrajzot, és sikerült leközelünk azt, hogy Európa a világ végezetéig megosztott maradjon. Ezt meggyőződéssel és határozott felépéssel sikerült elérnünk, a földrajzot, az európai történelmet sikerült átalakítanunk. És adózom mindazok előtt, akik Kelet és Nyugat-Európában úgy döntöttek, hogy kézbe veszik a történelem sorsának alakítását, nem csak elviselik a történelmet, hanem maguk írják a történelmet, és ne vesz beszéljünk új és régi tagállamokról. Tagállamok vannak, se nem régiek, se nem újak. És vajon És legyünk büszkék arra, hogy létrehoztuk az egységes pénzt. Az egységes pénz nem osztja meg Európát, hanem védi Európát, védi Európát, védi Európát. Tisztelt elnök úr, saját hazámban 20 évig pénzügyminiszter voltam. Minden hat hónapban el kellett zarándokolnom Brüsszelbe, hogy ott monetáris kiigazításokon dolgozzunk. meg kellett látnom, hogy mennyire veszélyes a pénzügyi rendetlenség, fegyelmezetlenség. Nagyon sokszor azt láttam, hogy egy-egy tagállam méltóságát veszített el azzal, hogy leértékelésre kényszerült, nemzeti valutája leértékelésére kényszerült nagyon keserűen éltem, megvettem részt, szörnyűséges jeleneteket, vagy amelyeknek pedig Emelniük kellett volna a ö, nemzeti valutájuk értékét, azok nem akarták megtenni, mert veszítettek volna a ö, piacokon, mások, akiket pedig leértékelésre szólítottak fel, nem szerették volna ezt megtenni, mert veszítettek volna. Most Ukrajnát ö, például velve, amelyik ö, felhívta figyelmünket, hogy ö, globális ö, csata folyik, Mind, mindig is benne voltunk az európai globális pénzügyi rendszerbe. Ha ez nem így lenne, akkor Németország, Olaszország, Olaszország, ö, Németország ellen, ö, Portugália, Spanyolország ellen, mindenki mindenki ellen küzdene, az, hogy euró az egységes pénz, ez azt jelenti, hogy olyan monetáris rendszerünk valamelyik megvédi Európát. Az euró védi Európát. És Görögország, tisztelt elnök úr, Görögország nem akart kilépni a monetáris övezetből, és mi sem akartuk, hogy kilépjen. Mi van Nagy-Britanniával? én védem az egységes valutát, mert ez igenis védi Európát, ez Európának jó. Monsieur, Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, hogyha nem tettük volna azt, amit az elmúlt évtizedek során megtettünk, hogyha nem hoztuk volna létre Európán a béke kontinensét, hogyha nem vikítettük volna össze az európai történelmet és földrajzot, ha nem alakítottuk volna ki az egységes valutát, és nem hoztuk volna a legnagyobb belső piacot Európában, akkor vajon milyen helyzetben élnénk ma? Milyen helyzetben lennénk ma? akkor ö, itt lennénk fegyvertelenül, elgyengülve, nem lennének fegyvereink, és Európa ma hála az elvégzett munkának és elődeink meggyőződésének, ma Európa egy olyan kontinens, amely elérte azt, hogy akik itt élnek, békében és egy jólétben élhessenek. Elnök úr, Juncker úr, egy pillanat. Talán lehet egy kicsit halkabb is, nem lehetnek halkabbak is, nem szükséges állandóan megszakítani az előadót. Monsieur le Président, Tisztelt elnök úr, nem szeretnék olyan Európát, amely a ö, történelemnek a különböző ö, lépcsőfokozatait vizsgálja, és hogyha azt nézném mindig, hogy mások ö, hogyan lépnek előre, mit csinálnak. Olyan Európát szeretnék, amely a ö, játéktérnek a közepén van, amelyik játszik, amelyik védelmez, amelyik létezik, és amely modell mások számára. Ahhoz, hogy ezt elérjük, merítsünk azon alapelvekből, amelyet a nagy európaiak hagytak ránk, akik már akkor itt voltak, amikor mi még sehol sem voltunk. Jacques Delorsra előtt szeretnék tisztelettel adózni, aki egy nagy elnöke volt a bizottságnak. Dölor a barátom, a tanítom, és az ő tevékenysége mindig is inspirálni fog engem. Szeretnék megemlékezni François Mitterrand előtt, aki azt mondta, hogy a nacionalizmus háborúba torkollik. Mitterrandnak igaza volt És szeretnék tisztelettel adózni Helmut Kohl előtt is, aki meg eh, az én életemben a legnagyobb európai volt, akit megismerhettem. Faisons, faisons comme eux. Járjunk el úgy, ahogy ők tettek, türelmesek voltak, bátrak voltak, és határozottak voltak legyen, eh, legyünk mi is ugyanilyen bátrak, ugyanolyan türelmesek, és ugyanolyan határozottak. Ezt igénylik a nagy ambíciók és a hosszú bejárandó utak. Tisztelt elnökök, hölgyeim és uraim, együtt kell nagy dolgokat tennünk Európa érdekében, az állampolgárok érdekében, a világ érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Juncker úr. Most pedig a frakciók elnökeinek, illetve a függetleneknek adom meg a szót. Első ízben Weber úr a néppárt részéről kap szót. Elnök úr, tisztelt Jean-Claude Juncker, a mai nap jó nap Európa számára. Európa, az európai intézmények az elmúlt hetekben megmutatták, hogy teljes mértékben cselekvőképesek vagyunk. A polgárok az európai választásokon Európa jövőjét választották, több demokráciát, reformokat, növekedést akartak. Az Európai Parlamentben a gazdasági válság következményei ellenére a konstruktív erők többségével Európa jövőjét kívánjuk alakítani. Európában ezzel a választással demokráciát is nyertünk. Ez egy történelmi nap. Első ízben történt meg az, hogy a választók dönthetnek az Európai Bizottság elnökéről. Ez az első és fontos kezdő lépés ennek a csúcs jelölteket lehet jónak találni, vagy kritikával illetni, de egy dologban egyet kell értenünk, a választók számára sokkal jobb, hogy ha már a választások előtt elmondjuk, hogy hova tartunk és kikkel akarjuk ezt az utat megtenni, mint hogyha ezt a választások után tennénk meg. És ezzel az elvel most egy kicsit előrébb léptünk, ez így jó, és ezt nem, nem lehet már visszalépni erről a pontról. Ez a mai nap jó nap Európa számára, és frakcióvezetőként azt is el kell mondanom, hogy frakcióm számára is jó nap ez, és pártom számára úgy szintén az Európai Néppárt jelöltjéről szavazunk ma ugyanis. Emlékeztetnék arra, hogy minden programország, Görögország, Spanyolország, Portugália és Írország az Európai Néppárt részéről kormányozódik. Voltak bér visszavágások, az adókat emelték. A néppártnak ki kell fejteni a sok kellemetlen intézkedést a polgárok számára. Sokat követeltünk tőlük, és másrésztről a néppárti kormányok Finnországban, Luxemburgban és Németországban a szolidaritás szükségességéről, a mentőcsomagok szükségességéről kellett, hogy beszéljen az embereknek. A választási kampányban valóban az elmúlt évek nehéz döntéseit sokak megtámadták. Mi az Európai Néppárt és Jean-Claude Juncker ezen döntéseket megvédtük, és az embereknek beszéltünk ezek szükségességéről. Ez nem volt egyszerű, és ennek ellenére az Európai Néppárt ismét a legerősebb frakció az Európai Parlamentben. Jean-Claude Juncker megnyerte a választásokat, ő a helyes ember a megfelelő időben. Jean-Claude Juncker Jean-Claude Juncker ist Kandidat. Jean-Claude Juncker az Európai Néppárt jelöltje, igenis így van ez, de ma az Európai Parlament egészének hozzájárulására van szüksége. Tudjuk, hogy a demokrácia elve a kompromisszum mások, más konstruktív erők elképzeléseit is meg kell hallgatnunk. Az Európai Parlamentben Jean-Claude Junckert a néppárti program alapján választották meg, de Jean-Claude Juncker a konszenzust képviseli itt az Európai Parlamentben, és itt számíthat a néppárti frakció támogatására sok szó esett a reformokról és a változásokról. Azt hiszem a feladatok világosak és megfelelően megfogalmazásra kerültek. A néppárt számára négy dolog fontos. Növekedése van szükség Európának, versenyképesennek kell lennie, újraiparosításra van szükség a kontinensünkön, másodszorban meg kell találnunk a stabilitási unióba vezető utat, az adók nem teremtenek jövőt, hanem szétrombolják azt harmadsorban, a tagállami szintet jobban tiszteletben kell tartanunk, különösen a nemzeti parlamentekben a kollégáinkat. A negyed sorban a válság évei után most már foglalkoznunk kell a menekült politikával, vagy az ukrajnai barátainkkal fenntartott partnerségről, partnerséggel. Nos, tisztelt Hölgyeim és Uraim, most nem arra szeretném kihasználni a felszólalási időmet, hogy ezen tartalmakról vitázzunk, hiszen az elkövetkező évben erre lesz alkalom, alkalom. Én két központi gondolatot szeretnék megfogalmazni. Azt értem, hogy hogyan kezeljük Európánkat, hogyan bánunk vele. Először is néhány gondolatát szeretném megemlíteni Jean-Claude Junckernek, és még inkább kiemelni azokat beszélünk itt a változásról, akkor tudatában kell lennünk annak, hogy sok ember számára a kontinensünkön a változás és a reform inkább fenyegetést, mint esét jelent, félnek, hogyha mi változásokról beszélünk. Éppen ezért fontos, hogy megnyerjük ezeket az embereket annak az ügynek, hogy változtatásra van szükség. Egy dolog fontos számomra, tudatában kell lennünk annak, hogy ma egy olyan időszakban élünk, amikor rengeteg alapvető változás zajlik egy időben. Száz évvel ezelőtt az iparosítás volt a döntő folyamat, egy nagy változás, amely nyerteseket és veszteseket teremtett a társadalomban. Most egy olyan időszakban élünk, amikor alapvető változások sok szinten zajlanak, mint soha azelőtt. Gondoljunk itt a demográfiára. Most már az európaiak 15%-a 65 fölött van, 2050-ben már 25%-uk lesz 65 év fölött sokkal több lesz a nyugdíjas, kevesebb lesz az innovációs erő, és ez megváltoztatja majd kontinensünket. Gondoljanak a globalizációra. A jólét új elosztása kerül a világban szédítő tempóban. A 2014-es évben nos, bizonyosan a gazdasági adatok meg fognak jelentős mértékben változni 25 év múlva. Gondoljunk az éghajlatváltozásra, a digitalizációra, hogy hogyan tartjuk kapcsolatainkat barátainkkal, hogyan vásárolunk be, minden változik a digitalizáció révén. Vannak ennek előnyei, de természetesen hátrányait is megtapasztaljuk ezen változásoknak. Alapvető változások ezek, amelyek párhuzamosan zajlanak. Azt hiszem fontos, hogy az embereknek kifejtsük, hogy a, azt is el kell mondanunk, hogy mindez a nyitottság, ez a feltétele a változásoknak. Meg kell tartanunk életmódunkat, értékeinket gondoznunk kell a jövőben is, ami Európa jellemzője most, és ezt a jövő nemzedékének is biztosítanunk kell. Egy dolgot világosan ki kell mondanunk, hogyha fennálló struktúrákhoz ragaszkodunk, hogyha nem vagyunk készek a változásra, akkor veszíteni fogunk nézzük meg a mostani Európánkat. Ott, ahol bátor politikával reformokat hajtottak végre, ott az emberek jobban élnek, ott van jövő. A kelet és közép-európai tagállamokban tapasztalhatjuk meg mindezt a legjobban. A totalitárius kommunizmus összeomlása után ott hatalmas változások zajlottak. Tisztelt kollégák, ezen országokban tudják jobban, mint mi Nyugat-Európában, hogy a ragaszkodásra beválthoz visszalépést jelent. Éppen ezért a ragaszkodás a régihez mindenképpen visszalépést jelent, a reformok iránti nyitottság pedig a jövőt jelenti. Tehát bátorítsuk az embereket, keltsük fel kedvüket az újdonságok iránt. Nos, tisztelt kollégák, két központi gondolatot szeretnék megfogalmazni. Reformok tárgyasság. Európának pragmatikusnak kell lennie, ez az, amit jelenleg az emberek az országokban követelnek Európának, azonban technikaibbnak is kell lenniük. Az európai választások során egy hideg apparátus lehetnek az Unióban. Nem csupán pragmatikusnak kell lennünk a következő években, Európának örülnünk is kell, és Európa jövőjét kell alakítanunk. Mit is értünk ez alatt? Az ifjúság gom alatt sokat olvastam az alapító atyákról, az európai elképzelésekről, és a második világháború romjain is voltak olyan emberek, akik azt mondták, hogy olyan kontinens akarunk, amely békét teremt, amely ilyen az egyik ember a másiknak nyújtja a kezét, egy olyan kontinenst, ahol a nacionalizmust és a totalitarizmust legyőzzük, amely visszatalál történelmi gyökereihez, nem akarunk határellenőrzéseket Európán, közös piacot akarunk, és egy sokszínűségben való együttélést. A második világháború romhalmazain akarták mindezt, a politikusok teljes nemzedéke, akár baloldaliak, akár jobboldaliak, akkoriban az elképzelhetetlenről álmodott. Ma most talán azt mondanánk, hogy mennyire ö, naívak voltak, micsoda illúziók voltak, de a lehetetlent lehetővé tették, győztek, és ma, tisztelt kollégák, a Sixpack, a MIFID irányelv, az agrárreform, mindez nagyon fontos, de elég ez? Európa nagyon sokat kínál még Nagy-Britanniát, illetően például a parlamenti demokrácia anyaország, a hazája Nagy-Britannia, ő ajándékozta meg minket, ajándékozott meg minket európaiakat ezzel a demokráciával, amire most egész Európa büszke, vagy ott van Franciaország, tegnap volt a nemzeti ünnep, a szabadság, testvéresség, egyenlőség, az emberi jogok kialakítása, a nő és férfi egyenjogúsága, mindez ott alakult ki Franciaországban, és Franciaország ajándékozta meg ezzel az egész kontinenst. Most büszkék vagyunk az alapjogi kártára. Németország a reformáció hazája, az állam és a vallás, az egyház szétválasztása, most ez is európai vívmány Görögország filozófiájával, Róma, a római joggal, és enélkül lehetetlen lenne Európa kultúrája, vagy ott van Spanyolország és Portugália, a nagy hajós nemzetek, akik a világot felfedezték, tehát mindannyian tanították Európát, és most Európában nagyon sok mindent értünk el együtt. Most ezek az, ezek az vívmányok, közös európai vívmányok, mi európaiak értük el mindezt, mindenki saját hozzájárulásával, és mindenki mástól függően. Nos, Európáról való elképzelésem ezen vívmányoknak felel meg. Globálisan tekintve ugyanis a demokrácia, az emberi jogok, az egyház és az állam szétválasztása nem magától értetődő dolgok. És amikor a G20-ak találkoznak, és a világkereskedelemről beszélnek, akkor kiemeli fel a kezét, és azt mondja, hogy nos, igen, kereskedelem, de meg kell tiltanunk a gyermekmunkát. Ezt az indiaiak teszik meg, a brazíliaiak nem, mi, európaiak, nekünk kell ezt megtennünk. Nekünk te, mi tesszük fel a kezünket, amikor az éghajlatváltozás leküzdéséről van szó. USA teszi meg ezt Kína? Nem, nekünk, európaiaknak kell ezt megtennünk és ki emlékszik ezen nagy világkonferenciákon arra, hogy a konfliktusokat békésen kell megoldani az oroszok, az USA? Nem, nekünk Európának kell ezt megtennie ez a mostani fiatal nemzedék kívánalma is, Európa büszke nagy történelmi teljesítményeire, tehát ne magunkkal küzdjünk, hanem vállaljuk felelősségünket a világban, amely ezen tudatot megtestesíti Európa, és most az embereket az iránt kell lelkesítenünk, hogy legyenek európérek, mindenki a saját régiójában, ahol felnőtt, legyen büszke saját nemzetére, és abban a tudatban tegye mindezt, hogy hozzá kell járulnunk a világ fejlődéséhez. Európa nem felejti el feladatát, ugyanis a világnak szüksége van Európa hozzájárulására. Tisztelt kollégák, végezetül Nos, Európa Európában ezeket a tartalmakat, jellemzőket lehet szeretni. Ott van Toszkana, Lengyel régió, Róma, Budapest, az európai kultúra, egész világfelkerési múzeumainkat, és a mostani európai kulturális életet egy rendkívüli sokszínűség jellemzi. Európa hihetetlenül gazdag, élettel teli, és bajorként, németként, európérként nagyon jól érzem magam ezen a kontinensen. Nagyon örülök annak, hogy európai vagyok, és azt hiszem, hogy fontos az érzelmi oldalt is közvetíteni polgáraink felé. Tisztelt kollégák, munkára feltehet, Juncker úrnak erős mandátumot adhatunk a feladata ellátása során, együtt vele néppártként azt akarjuk, hogy az emberek aggodalmát, kiváltó problémákat csökkentsük, Európa el kell, hogy lássa feladatát, és azt akarom, hogy a pragmatikus mindennapokon túl úgy járunk el, mint az alapító atyák, legyen egy jövőben mutató elképzelésünk Európáról, amely sokszínű, büszke eredetére, származására, nemzetére, de hálás vagyunk azért is, hogy európaiak lehetünk. Köszönöm szépen! Köszönöm, Weber úr. A szocialisták és demokraták frakciója részéről Pitella úr kap szót. Köszönöm, elnök úr, Juncker elnök úr, tisztelt kollégák! A beszédemet úgy kezdeném, hogy egy olyan régióról beszélek, amely nem az Európai Unió területén található, amely azonban soha nem volt annyira európai, mint a mostani napokban. A gázai övezetről szólnék. Gázai övezetben háború uralkodik. Egy sokadik háború, amely több ezer polgári áldozatot szed. Meg kell állítanunk ezt a háborút. Senki nem hunyhat szemet ezen fejlemények előtt, vagy nem fordulhat más felé. A háború Európa határain túl ö, tört ki. Ott van Szíria, Ciprustól néhány kilométerre, vagy Líbiában, ö, Olaszországtól délre, vagy Gázai övezetben, vagy Ukrajnában. A háború, amit azt hiszük, hogy örökre ki, kiírtudtunk, most visszatér, és a régi démonokat éleszt fel. Serebrenicára emlékezhetünk, Eh, az ottani mészárlási fordulója ezekben a napokban lesz, de ez a háború számunkra egy eh, tükör, mert emlékeztet minket eh, arra a mély értelemre, mert a Weber úr is emlékeztetett az imént az európai projekt értelmére. Az Európai Unió gazdasági és monetáris, valamint bankunió is, de ettől több is, a civilizációs projekt, egy békeprojekt, egy szolidaritási projekt, ezen ciklus első fellépéseként dolgoznunk kell azon, hogy tűzszünetet érjünk el, és humanitárius segítségnyújtási programot dolgozunk ki Gáza számára. Európa nem lenne önmaga, hogyha nem ez a béke üzenet uralkodna, amelynek alapján született. Az első gondolatom a gázai háború áldozatai felé fordul. Elnök úr, öt évvel ezelőtt ugyanebben a teremben José Manuel Barroso volt itt velünk. A válság már néhány hónapja megkezdődött, és már sokan előre jelezték annak végét. Öt évvel később ön őszintén emlékeztetett arra, hogy a válság még mindig jelen van, Európa megrekedt, a deflációs veszély uralkodik, növekedett a munkanélküliség és a szegénység, egy teljes nemzedék elvesztette a jövőbe vetett reményét. Juncker elnök úr, ön gyakran szól ezekről a fejleményekről, európai kontinensünk történelméről. Azt hiszem, hogy a történelem nagyon fontos, és tanulnunk kell az elmúlt évek hibáiból, azon hibákból, amelyek ez, ehhez a válsághoz vezettek. Az első régi hiba ugyanaz, mint a 29-es gazdasági válság hibája, mégpedig a megszorítás. A keresletválság ö, láttán a beruházásokat kellett volna beindítani, és ahelyett, hogy új szegénységet teremtünk, a társadalmi biztosítási rendszereket kellett volna erősíteni. Ehelyett egy könyvelői elképzelés alapján a beruházásokat visszavágták, és a társadalom biztosítási költségeket csökkentették a növekedési potenciál csökkent gazdaságainkban, senki nem akarja a közkiadásokat most újra felduzzasztani, de meg kell találni a helyes egyensúlyt az, köz, az államháztartások konszolidálása és a széleskörű beruházások támogatása között. Egyesek azt mondják, hogy csak a közkiadásokat kell rendbehozni, de kérdem én, akkor ö, hol van a világ rendje, hogyha fiatalok közül, két, két fiatal közül egy ö, munkanélküli. Ö, fontos -e vajon csak a, az államháztartás rendje, vagy pedig a társadalom rendje is fontos, a, az életünk is fontos. A nagy tanulság ennek a válságnak, és ön ezt elmondta ö, előadásában, hogy a szabályok, minden szabály, a költségvetési szabályok is, ö, az életet, polgáraink életét kell, hogy szolgálják. A második tanulság az, hogy Európában függünk egymástól társadalmi gazdaságaink sok szála kötődnek egymáshoz. Az egyik pénzpiac ingadozásai nagyon gyorsan kiadnak más piacokra. A bevándorlók, akik jelenleg Lampedusa-ra érkeznek, valószínűleg a nagyvárosaink peremvidékének kitaszítottai lesznek Londonban, Párizsban, Berlinben, Rómában. És ez a függőség, kölcsönös függőség felelősséget, szolidaritást és a terhek megosztását követeli tőlünk. A harmadik tanulság pedig az, hogy több demokráciára van szükség. Nos, benne vagyunk ebben a válságban, és ismerjük be Juncker elnök úr, hogy rengeteg kormányközi csúcs zajlott le, és ennek semmi eredménye nem volt. Zűrzavaros és nem hatékony döntéseket eredményezett mindez. Erősebb demokráciára van szükség az Európai Unióban. Ezt, ha önt támogatjuk ma, Juncker úr, akkor hogyan tesszük ezt? Reméljük, hogy ön tanult ezekből a tanulságokból, különösen a több demokráciára irányuló kívánalomból. Nos, egy kis forradalom történt Európában az elmúlt hetekben, azért van most ön itt előttünk. Első ízben az Európai Unió születése óta az Európai Bizottság elnökét úgy választják meg, hogy számításba veszik a polgárok szavazatát. Ez jelzi, hogy mennyire fontos esemény ez a parlamenti demokráciának, és ez egy visszafordíthatatlan lépés. Ha, ez nem lett volna, ha nem lett volna a parlament merészsége és elhatár, eltökéltsége, akkor ön, Juncker elnök úr valószínűleg nem válhatott volna az Európai Bizottság elnökévé. Az önt támogató szavazatunk nem Bianco Csek, nagyon tetszett nekünk néhány gondolat az ön ö, nyilatkozatából, ami a szociális kérdéseket érintette, és a szociális piacgazdaságot, amelyet ön rendkívül kiemelt. Nos, ez a szocialisták, a demokraták, a progresszív erők kultúrájához tartozik Európában. Nagyon jól tudjuk, hogy ön nem szocialista, és nem kérjük, hogy legyen az. Noha soha ne mondjunk, soha nem mondjuk azt az életben, hogy soha megnyertük a választ nem mi nyertük meg a választásokat, hanem ön, tehát éppen ezért helyes, hogy ön az Európai Bizottság elnöki tisztére jelölt személy. A következő hónapokban a biztosok meghallgatása során majd megnézzük, hogy mennyire összeegyeztethető a mi programunk és a jövőbeli bizottság programja. És kérelhetetlenek leszünk. A parlament demokratikus ellenőrzése a bizottság fölött erősödik, most már nem csupán puszta retorikáról van szó, hanem itt politikai éves ellenőrzésről beszélünk a bizottság tevékenységét illetően. És az, hogy önt támogatjuk, ez nem csupán az új parlamenti demokrácia előtti főhajtás. Az elmúlt napokban, ön nagyon jól tudja, tárgyaltunk és bemutattuk prioritásainkat. Ez így helyes több beruházást kértünk a növekedés érdekében, egy szociálisabb Európát, nagyobb szolidaritást, különösen a bevándorlás kapcsán. Kérelmeinkre ön egyrészt a dokumentumban, amit bemutatott, mint pedig beszédében olyan válaszokat adott, amelyek meggyőztek minket. Konkrét számadatokat kértünk önök, öntől, ezt meg is adta, és határidőt is, 300 milliárdról beszélt olyan beruházások kapcsán, amelyek növekedést, új munkahelyeket teremtenek. És arról is beszélt, hogy 2015. februárjában mindez beindul. Az iparpolitikáról is szólt. Ez egy időben a liberalisták szent szava volt. Az is fontos, hogy az iparnak kell megteremteni a GDP 20%-át 2020-ig. A szociális Európa kapcsán a szociális dömping ellen is világos szavakkal szólt. Itt szó van még arról is, hogy a kiküldött munkavállalók esetében az ugyanolyan bért kell, hogy kapjanak, mint a helyszínen dolgozó helyi ö, dolgozók. Ö, a fiskás dömping ellen is fel kell lépni közös vállalati adóalap létrehozásával, és a pénzügyi tranzakciók adóját is be kell vezetni. És támogatja, nem támogatja a trojkát, amely oly sok rosszat tett Görögországnak. Elfogadta azt is, hogy a reformprogramok szociális kihatásait meg kell vizsgálni, és a diszkrimináció ellenes irányelvvel is foglalkozni kell, amelyet már hosszabb ideje jégre tettek. Aztán van itt egy másik fontos téma számunkra, mégpedig az, hogy az ifjúsági garanciát a lehető legtöbb fiatalra ki kell terjeszteni. Az ezzel kapcsolatos pontok eddig nem voltak az ön programjában, büszkék vagyunk arra, hogy ezeket beillesztette, ezért szavazunk önre. Sok más témakörben rengeteg tennivaló van még. Nagyobb világosságot túlhajtottunk a rugalmasságot illetően. Ön a tanács álláspontjára utalt ebben a tárgykörben csupán. Örülünk ennek az orientációnak azt illetően, hogy legy, hogy az ECOFIN tanácselnök szocialista lesz esetlegesen, de a rugalmasságot illetően kérlelhetetlenek vagyunk. Úgy véljük, hogy azok az országok, amelyek ambiciózus reformokat hajtanak végre, nos, azokat nem szabad megfojtani a könyvelői típusú költségvetési szigorral. Persze a szabályokat tiszteletben kell tartani, de ezek a növekedést kell, hogy szolgálják. Nagyobb bátorságra van szükség a ö, szülésszabadsággal kapcsolatos irányelv kapcsán, mert a nőket olyan helyzetbe kell hozni, hogy a szakmai és a magánéletet össze kell, hogy tudják egyeztetni. Több utalást akartunk volna a környezetvédelem fenntarthatóságra, a mi fejlesztési modellünkre, hiszen a földgolyót, földgolyó helyzetét javítani kell. Aztán itt van még a humántőke helyzete, a tehetség jelenti Európa valódi gazdagságát. Figyelni fogunk ezekre a témákra, biztos, hogy lojálisak leszünk, de követelni is fogunk. Öt év múlva, hogyha a konzervativizmus talaján maradunk, akkor Európa el szegényedik, megosztott lesz, és nem lesz már világos missziója. Így Európa hanyatlásnak indul majd ehelyett össze kell fognunk erőinket, és munkáinknak köszönhetően Európát a szolidaritás üzenetének szolgálatába kell állítanunk, a béke uniója kell, hogy legyen. Ezen az úton mi különböző álláspontokkal, történelmi háttérrel kezet nyújtunk önnek, és bizalmat szavazunk önnek ön, az ön feladata lesz, hogy ne ö, ö, ö, csapja be ezt a ö, bizalmat. Nagyon sok ö, szerencsét kívánunk önnek, Juncker úr. Pitella úr, most Kamal úr kap az ECR részéről szót. <clears throat> Mr. Juncker. Juncker úr. A változás nem történik meg magától, vezető szellemiségre van szükség hozzá, fontos, hogy előre változtassunk, és ne hátrafelé a 2050-es évek kihívásait vegyük tekintetben, ne az 1950-es évek problémáit. Érteni kell az embereket, az emberek az együttműködés Európáját akarják, nem a központosított Európájét. Meg kell nyitni a piacokat, le kell bontani az akadályokat, hogyha ezt akarja ön is, akkor ön mellett mellett állunk, de hogyha egy elavult, hátratekintő ágendát kíván megvalósítani, akkor mi nem fogunk ezekkel a hatóságokkal együtt működni az európai föderalizmus, a ö, szülési szabadság ö, és a vajszabályozás ö, területén egy csomó kritikus észrevételt kapott ön a valóságban ön tudja, és mi is tudjuk, hogy nem ezek a ö, ö, nyilatkozatok a fontosak, hiszen a baj már megtörtént az elzárt titkos megállapodásokkal. Ön tudja, és mi is eh, tudjuk, hogy eh, az Európai eh, Bizottság elnökévé fogják önt választani. Két oknál fogva nem tudjuk önt támogatni. Először is nem hiszünk abban a folyamatban, aminek eredményeképpen ön ideig eljutott. Nem hiszünk ebben a mandátumban, másfelől pedig nem hiszünk benne, hogy Európa reformját önmegfelelően le tudná vezényelni. Bárcsak ne lenne igazam, bárcsak ön bebizonyítaná az elkövetkező évek során, hogy nem egy régi kor utolsó embere, hanem egy újkor első embere vezetésre van szükség a költségvetés megreformálásához, hogyha nagyobb költségvetést akarnak, miért azt mondjuk, hogy jobb költségvetést csináljunk, az infrastruktúra, a befektetés, a technológia, a kutatás támogató költségvetést az emberek ne örökítsék, át gyerekeikre az adósságokat vitassuk meg, hogy hogyan lehet jobban elkölteni az adófizetők pénzét, ahelyett, hogy új adóforrásokról beszélünk. Vezetésre van szükség ahhoz, hogy egységes piac alakuljon ki, ami megfelel az új korszaknak. A szolgáltatási irányelv 8 éves, és a belső piac még mindig nem alakult ki ezen a területen a vállalkozókkal üljünk le, és kérdezzük meg őket, hogy milyen akadályok vannak előttük, és ezeket számoljuk fel. Mindenki számára legyen egységes a piac. Nézzük meg az energiapiacot. Van egy csomó szűk keresztmetszet ott is. Az energiahatékonyságba, az energiabiztonságba kell fektetni. Az új energiaforrások is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Oroszországtól, a közel-kelettől kevésbé függjünk. A kereskedelemben is szükség van a vezetésre nyitottabb, átláthatóbb megállapodásokra van a kereskedelemben szükség a gyorsan növekvő gazdaságokkal, ugyanakkor a szellemi tulajdont meg kell védeni a világban, és a helyi, helyi vállalkozásfejlesztést kell ösztönözni a különböző partnerországokban. Olyan jogszabályokra van szükség, amelyek megfelelnek a kor kihívásainak. Meg kell nézni, hogy a vállalkozások miért nem tudnak újabb munkahelyeket létrehozni, mi akadályozza ebben őket. Az is fontos, hogy az euróövezet gyengeségeit a vezetés feltárja, hogy miért szűnnek meg a munkahelyek Dél-Európában nagyon sok tagállam ugye elvesztette az árfolyam változtatása eszközét, eh, így nem tud reagálni ezekre eh, a nehézségekre eh, az államok így nem tudnak beavatkozni. Vezető szellemre van szükség a bevándorlás területén, hogy az emberek újra higgyenek a szabad mozgás alapelvében a bevándorlást ugyanakkor ellenőrizni kell az új munkavállalók gyakran az új tagállamokból elvándorolnak, így az új tagállamok elvesztik a legjobb munkaerőket. Juncker úr, az új korszaknak megfelelő EU-t kell építenie az új vezetésnek. Nem szabad a múlt század felé hátra fordulni, hiszen a szavazók is ezt akarják az emberek reményeit, aspirációit, a jövőbe vetett bizalmát kell szolgálni. Hmm az ön programján fog múlni, hogy mennyire tudjuk támogatni önt, Juncker úr, a munkája során. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm, Kamal úr! Az ALDE frakció nevében Felhofstadt úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom elmondhatjuk, hogy történelmi napot élünk, nem a retorika miatt, amit itt ma délelőtt hallhattunk, hanem azért, mert úgy gondolom, hogy azért vagyunk itt, hogy a bizottság elnökét válasszuk meg, nem pedig úgy, hogy ez korábban volt, hogy csak tulajdonképpen lepecsételjük a tanácsnak a választását. Tehát ezt fontosnak tartottam elmondani, kedves Jean-Claude. Most tulajdonképpen a szavazók mondták ki az utolsó szót, és azt, hogyha ma megszavazzuk Juncker urat, akkor mondjuk ki nyíltan egyes seknek ebben a parlamentben nehéz ezt elfogadni, de hogyha így tesszük, akkor egyszer s mindenkorra igazi európai demokráciát hozunk létre, ahol a szavazók döntenek arról, hogy mi történik. Kedves kollégák, nem véletlenül történik ez így, ez a hosszú évek munkájának az eredménye az, annak az egyezménynek, amit 2001-ben létrehoztunk. És hagyd mondjam ki világosan, egyes parlamenti képviselők kitartó munkájának, legalábbis két nagy európainak, akiket szeretnék megemlíteni, Andrew Duff és Elmar Brockról van szó. Andrew már nem nincsen itt, Elmar viszont mindig, szerintem mindig itt lesz, de azt is el kell mondanom, hogy nem eh, általában mindig ott szokott ülni, a 263-as helyen, mindig is egymással küzdöttek, mert ők találták ki ezt a javaslatot a megállapodásban, hogy a bizottság az Európai Parlament által kerüljön megválasztásra. Az első üzenetem a mai napon, és Jean-Claude ezt meg kell mondjam, nem igazában önnek szól. Az üzenetem azoknak szól, azok képviselőknek, akik a nagy frakciókban főként ellen, ön ellen szeretnének szavazni, és ezeknek szeretném mondani ennek a két nagy csoport, nagy frakciónak, lehet, hogy vannak mások is, hogyha azt teszik, amit tesznek, akkor az ö, Európa elleneseket ö, segítik ezzel. A ö, szavazóikat csapják be, mert az európaiak eldöntötték, és ők Juncker urat választották, és ezt követni kellene. A mai nap iróniája hogy ma valójában az Európa ellenesek, vagy mint Kalahalor, nem akarják figyelembe venni a szavazóknak a véleményét, azok a hátsó színfalak mögötti megállapodásokat szeretik, ahogy ezt Kamal úrnál tapasztaltuk. Tehát mi, ma mindenképpen pozitív zöld ö, jelzést kell adnunk az ön fő javaslata, hogy állítsuk le a, azt, hogy választunk a nadrágszi e, e megengedés között. Mindenki tudja, hogy ebből ki kell keverednünk. Öt év egy olyan bizottságra van szükségünk, amelyik eh, egyrészt eh, adófegyelmet eh, hoz létre, másfelől pedig megfelelő megoldásokat tesz. mert adó fiskális fegyelem nélkül nem tudunk tovább lépni, és ezt el kell fogadnunk hogyha mindenképpen növekedést akarunk, akkor a növekedésnek a fiskális fegyelemen túl kell mennie, és ehhez kell egy megfelelő csomag, ahogy ezt ön javasolja a programjában. A másik ok, Juncker úr, amiért örülünk az ön programjának, és amiért támogatni fogjuk, vannak nagyon fontos dolgok. A legális bevándorlás, végre beszélünk erre, már nagyon régóta kellett volna, és az értékek, amiket egy külön biztos akar a jogállamiságnak céljából kinevezni. Egy dolog van, a bármilyen is legyen a különbség az alkotmányos rendszerekben vagy a kulturális hagyományokban, az alapjogok azok mindig is alapjogok, ez nem vitatható. Ha vannak alapértékek, akkor ezeket mindenkinek tiszteletbe kell tartani a tradícióitól függetlenül. Harmadsorban a harmadik kötelezettségvállalás, amit tett, és ez is fontos számunkra, hogy egy igazi ö, nemek ö, szempontjából is kiegyensúlyozott bizottságot kíván ö, létrehozni. Ez pedig fontos. Végezetül pedig ö, Juncker úr három dolgot szeretnék megkérdeni. Ön fogja vezetni a bizottságot először is ön is mondta, a közösségi ügyekkel kíván foglalkozni, mert az ő különböző kormányközi megoldások, amit az elmúlt öt évben végeztünk, azok nem igazán példái a jó kormányzásnak. A második az még fontosabb ne csináljon úgy, mint a ö, korábbi elődei, éljen a jogaival, ne kezdjen el Párizsba, Londonba, ö, Berlinbe ö, telefonálgatni, tegye le a ö, ö, saját véleményét, mert a bizottságnak igenis ott van, és a bizottság legyen bátor, és lépje meg, amit meg lehet és nem csak a tanácsról van, az Európai Tanácsról van itt szó, hallgassa meg az Európai Parlamentet is, mert azonosak, fontosságúak vagyunk intézményként. Végezetül pedig egy európai látásmódot kell létrehozni. Ön ezt érzi. Vannak, akik egyszerűen elveszettek Európában, mert nincs már ott az elképzelés. További integrációval tudunk kilábalni a válsaságból. Úgy, hogy ez a 80-as évekből is volt. Hogyha ön ezt fogja tenni, akkor mi ön mellett fogunk állni mindvégig. Köszönöm szépen. Köszönöm, Felhapstadt úr. Az Egyesült Baloldal nevében Címer képviselő asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Juncker úr. Nem szívesen mondok ellent, én ilyen ember vagyok, de az az általános lelkesedés, hogy ma egy történelmi napról lenne szó, nos, itt egy kicsit hűtenem kell a lelkesedést, én nem hiszek ebben. Azt hiszem, hogy ez persze, ez egy lépés volt az illetően, hogy az európai parlamenti választások révén befolyást gyakorunk arra, hogy ki fogja vezetni az Európai Bizottságot, de nemet mondok arra, hogyha egyesek azt jelentik ki, hogy ez a demokrácia nagy győzelme. Csak a kezdet kezdetén vagyunk, és mégpedig azért, mert ez a kis első lépés kapcsán nagyon kevés történt az elmúlt hetek, hónapokban, hogy hitelesen sugaljuk ezt az Európai Unió szavahihetőségét illetően. Nos, a demokrácia csökkent, mivel továbbra is a posztok osztogatása zajlik az intézmények között, mégpedig a nagy koalíció uralma nyomán. Nos, Habermas beszélt a demokráciákról, itt nem csupán a homlokzat alá dúcolásáról van szó, hanem itt a demokrácia kiépítése a cél, valódi kiépítése. Nézzük meg a választási eredményeket. Nem arról van szó, hogy a konzervatívok nyerték meg a választásokat. Nos, itt több mint háromszor annyi ember nem a konzervatívok mellett döntött. Itt azokról is beszélek, akik nem mentek el szavazni, vagy az a véleményük, hogy az Európai Unió elmúlt évekbeli fejlődése alapján, vagy a saját életükben tapasztaltak nyomán úgy döntöttek, hogy nem akarják az Európai Unió jövőjét, hanem visszaóhajtanak térni a nemzeti, a tagállami választásokhoz, válaszokhoz. És ez véleményem szerint nagyon veszélyes, és fékezi a demokráciát mindannyian ismerjük az igazságot, valamennyien elvesztettük a választásokat, főleg azok, akik úgy gondolják, hogy az Európai Unió a szociális igazságosság, a szoci szolidaritás uniója legyen, és az Európai Unió valódi béke erő legyen, más szerepet játszon a külpolitikában az EU, mint eddig, az eredeti ideális víziót akarjuk élettel megtölteni, olyan EU-t akarunk létrehozni, amire az emberek azonosítani, azonosulni tudnak. De ami május 25-én történt, az ennek pont az ellentéte. Tehát ne legyünk annyira lelkesek, hogy ez egy hatalmas demokratikus lépés. Itt nagyon sok tennivaló van még, annak érdekében, hogy az Európai Unió valóban olyan legyen, hogy ez jövőt jelentsen minden polgár számára. Itt a következő itt az az üzenet, amely a választási kampány során került közvetítésre a választó számára, az, hogy nincs alternatíva a piaci radikalitás programjához képest, a költségvetési megszorításokhoz képest, a szociális modell szétrombolásához képest, a közszolgáltatások privatizációjához, a deregulációhoz, a liberalizációhoz és az ökológiai normákba való visszalépéshez. Nos, ez a, nemzetközi pénzpiacok érdekét szolgálja a globalizáció, globalizáció érdekét, ez az egykori brit miniszterelnök szava, hogy nincs alternatíva. Nos, nagyon sok ember egyre inkább visszahúzódott ez elől az Európa elől. Nos, Juncker úr, mi úgy véljük, hogy a választási eredmény kellene arra használni, hogy elgondolkodunk azon, milyen cezurát hozunk létre az Európai Bizottság politikájában. Az, hogy csak így tovább, és ez az a kép, amit ön közvetített felénk, hogy továbbra is ugyanúgy jár el, mint eddig, nem változtatta a korábbi irányon, ez lehetetlen. Mi öntől világos válaszokat várunk, azt illetően, hogy milyen lesz az Európai Bizottság szerepe a trojkában. Nem vagyunk elégedettek azzal, hogy ön azt mondja, hogy a trojkának demokratikus eszköznek kell lennie. Mit jelent ez? Itt nem lehet arról szó, hogy a trojka azt a politikát folytatja, hogy a program országok alkotmányába beavatkozik. Ez lehetetlen, hogyha az emberek élet körülményeit rontja, ez annak semmi köze nincs a demokráciához. Tehát hogyan akarja ezt a felelősséget vállalni, mi jöjjön ehelyett? Itt nem elég azt mondani, hogy a nemzetközi alap maradjon ki ebből. Önnek milyen válaszai van, ez van, leszai vannak erre, és a trojka hogyan ö, viszonyul majd az adósságok értékeléséhez, az adósságválsághoz, hogyan akarja kezelni ezt a problémát? Nagyon nyílt vagyok önnel szemben. A szociális súly pontok hangsúlyozásáról beszélt ön, ezt szívesen hallottuk, de ezt gyakran hallottuk az elmúlt években újra és újra konkrétan tudni szeretnénk, hogy hogyan fogja ön ezt elvégezni. A minimálbérről beszélt a tagállamokban, fontosnak tartja ezt, de olyan minimálbérről van szó, amely számot vet a szegénységgel. A szegénységet kell megakadályozni a szociális minimum standardek kell. És még egy záró megjegyzés. Ön eljött hozzánk vendégként a frakcióhoz, és egyes kérdéseinkre választhat, másokra nem. De ami mindig felvetődött, az az, hogy azt várjuk öntől bizottsági elnökként, hogy a konkrét nagy problémák esetében az EU-ban sokkal határozottabb legyen. Gondolok itt a ciprusi helyzetre. Csak ön ö, lehet az, aki Törökországgal beszél, és ugyanezt ö, várjuk az ukrán, az orosz problematika kapcsán. Mindenképpen támogatjuk önt, hogyha határozottan lép fel Oroszországgal szemben. Olyan euróra van szükség, amely valamennyi országot magában foglalja, új megosztottságra nincs szükség. Juncker úr, frakcióként nem szavazzuk meg önt, de amit ön ö, tesz, azt naponta mérlegre fogjuk tenni, és hogyha az emberek szociális körülményeit javítja, akkor támogatásunkra számíthat. A zöldek frakciója nevében Lambe úr kap szót. President. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselőtársak! Amikor 27 millió választópolgár közöttük 6 millió fiatal, munkanélkül van, sőt, esélye sincs arra, hogy munkahelye legyen, illetve negyede az embereknek a szegénység küszöb alatt él, amikor 10 az európaiaknak a javak 60%-át birtokolja. Ez azt mutatja, hogy a társadalmunk van veszélyben, a társadalmunk a tét. A előfordulhat, hogy több mint 6 fokkal emelkedik majd a hőmérséklet, és az elmúlt 30 évben nem sikerült a megújuló energiaforrásokat bevetni a társadalmaink léte van veszélyben. Kedves kollégák, a demokratikusan választott kormányokat rendszeresen zsarolják a pénzpiacok, illetve a pénzügyi intézmények, amelyek túl nagynak minősülnek ahhoz, hogy csődbe mehessenek a szakértők szinte közvetlenül írják azokat a szabályokat, amelyek mindannyiunkra vonatkoznak. A szabadságjogaink, a magánéletünk került veszélybe, így a demokrácia a tét. Kedves barátaim, úgy gondolom, hogy megvannak számlálva a perceink Jean-Claude Juncker lesz -e az az ember, aki az igazi adóuniót is meg tudja valósítani, hiszen nem lehet csak a kiadásokat közösen szabályozni, bevételeket is kell. Évente 8 milliárd euró vész el az átláthatatlanság miatt, illetve a pénzmosás miatt. Nincs a közös valutának jövője, hogyha nincsen pénzügyi szolidaritás szolidaritás a valutaunión belül. Köszönöm a tapsot. Ön lesz-e az az ember, aki a szociális uniót megvalósítja, amely a ö, szociális ö, rendszere konkurenciájának dogmája helyébe lép. Kezdjük a e, minimál bér, minimál jövedelem bevezetésével az Európai Unióban. A RIFIT kezdeményezést sokaknak tetszik itt, a bürokrácia e, felszámolása e, fontos lenne, de nem azon az áron, hogy csökkenjen az életszínvonal. Nem elég gázbeszerzési Ehm, szindikátust létrehozni, hanem át kell alakítani az energiaszolgáltatás, az energiarendszereket ahhoz, hogy tényleg világbajnok lehessen Európa. És Európának végre tényleg egy hangon kell megnyilatkoznia, és oly módon, hogy Vladimir Putyin ne tegyen nevetségesé bennünket, amikor Ukrajnában beavatkozik, illetve hogy hozzá tudjunk szólni a közel-keleti válsághoz. Alapvető kérdés, amivel zárnám, ön-e az az ember, aki újra demokratizálni tudja Európát, nem csak az intézményeket, hanem egész Európát? Ma ugyanis ez az a kérdés, amit leginkább felvetnek az állampolgárok el kellene érni, hogy ne csak az Európai Parlament, hanem a nemzeti parlamentek is folyamatosan részt vegyenek a politikai döntéshozatalban, a szociális partnereket pedig mindig meg kellene kérdezni, amikor olyan döntést hozunk, amely őket érinti. Minél inkább be kell vonni az állampolgárokat a döntésekbe, a polgári kezdeményezés is ezen az úton van, sokkal inkább részvételi demokráciát kell kialakítani. öne az az ember, aki mindezt végre tudja hajtani. Én ismertem önt a gazdaság és pénzügyi bizottságban. Hajlamosak vagyunk arra, hogy elhiggyük, hogy ön ez az ember, de nézzük meg, kik támogatják önt. Meg kell, hogy állapítsam, hogy ez a három politikai család, család akik támogatják önt, évtizedek óta hatalmon van Európában. Hogyha ők tényleg ilyen változtatásokat szeretnének, akkor már rég megvalósították volna volna. Mario Draghi-tól a gazdasági és pénzügyi bizottságban csak azt hallottam, hogy csökkenteni az adókat, csökkenteni a szociális kiadásokat, mint hogyha a május 25-én történteknek semmilyen mondani valója nem lenne. Nagyon sokan itt úgy gondolják, hogy az az eljárás, ami az ön jelöltségét elhozta, szerény, de előremutató lépés. Európából szép lassan demokratikus intézményrendszert lehet kialakítani, és ez egy kis lépés ezen az úton, ezért is támogatja a frakciónk egy része önt. A frakció másik részének viszont nincsen bizodalma önben, hogyha azokat a radikális változásokat meg tudja valósítani, amelyekre szükség van, akkor a bizalmat megszerezheti. Az ön Európai Bizottsága, amikor olyan javaslatokat tesz le a parlament asztalára, amely a közös prosperitást, a fenntartható és demokratikus prosperitást eredményez Európában, akkor ön mellett fogunk állni. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm, Lambert úr. Az EFDD nevében Ferecs úr kap szót. Well, thank you. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek. Hogyha az európai demokrácia, akkor amit ma délelőtt hallottunk, akkor ezt újra kell gondolni, az európai ö, szavazások ellenében Juncker úrral jelölt, de valójában az Egyesült Királyságban senki sem tudta, hogy amikor az európai szavazásokon ö, fognak szavazni, annak köze lesz a ö, jelöléshez. Az önök szavazói a hazájukban ugyancsak nem tudták ezt az egészet. Juncker úrnak a neve sehol sem ö, szerepelt a szavazólapokon. És az egyik legérdekesebb dolog, Schulz úr, a vesztes, az pedig egy vigaszdíjat kap parlamentben. Tehát itt tulajdonképp, és azt mondják egyesek, hogy fokozzuk a demokráciát. Hát jó, jó, de várjunk csak egy percet. Az Európai Parlament, ugye a választott intézmény, beleszólások van abba, hogy Juncker úr legyen-e bizottsági elnök vagy sem. Ez az a folyamat. Valamennyien azt kérték, hogy ö, szavazzunk, de egyetlen egy jelölt van, akire szavazhatunk. Ez olyan szép szovjetes, nem de? Ö, hogyha szavaz az ember, akkor legalább ö, több jelöltnek kellene jelenni, de még ennél is rosszabb a helyzet, mert valadásul titkos szavazással ö, kell majd szavaznunk. Ö, ö, az európai ö, szavazók nem fogják tudni, hogy végül is ki hogyan szavazott. Schulz úr, ön a parlament elnöke nem kellene szabad, hogy ö, titkosan szavazzon, hanem lévén, hogy választott képviselők vagyunk, ö, a választóinknak kellene, hogy beszámoljunk arról is, hogy hogyan szavaztunk. Úgy gondolom, hogy ez egyszerűen az arcú, arcú csapása a választóinknak. Úgy gondolom, hogy a nagy az előrelépéseket ut után a, majd valahol Brüsszelben történnek változások. Cameron úr megpróbált szembeszállni az önök jelöltjével, és és megpróbálta az átalakításokat Nagy-Britániában megoldani, de hát végül is itt nem sikerült, mert aztán a németok rámondták, a, hogy ez így jó. Juncker úr sokkal jobb a humorra, mint a legtöbbeknek Brüsszelben, de nem kérdéses, hogy ön egy politikai irányító, és a különböző frakciók egy kicsit megváltoztatták a hangulatát a zenének és a közös európai identitásban van, én nem hiszek. Én ezt az egészet nem hiszem el. Végül is a régi Európához ö, lépett vissza, említette Delor urat, aki az ön hőse. Ezt én megértem. Mitterrand úrral is itt viccet, és említette Kohl urat is, akik mind Európa hősei lennének, aki a német politikát egy nagy felhőben hagyta el, azoknak nem kellene az erény jelképeként feltüntetni a mai Európában. A közös külpolitika, biztonságpolitikáról, energiapolitikáról beszél egy világos, hogy ön tovább fogja vinni a központosítás, a hatalom központosítási elképzeléseket. Ez persze nem meglepő, mert az elmúlt húsz évben is is ez mellett, a vonal mellett volt. A legjobb példa éppen az, amit említett, a francia népszavazásról, az alkotmányról. Ha igent mondanak, akkor ez de ha nemet mondanak, akkor pedig azt mondjuk, hogy majd folyt, folytatjuk. Akkor így higgyen az ember a demokráciában. És a projektek való elkötelezettsége nem megkérdőjelezhető. Tehát sok tekintetben úgy gondolom, hogy ön a tökéletes jelölt sokak számára e házban, és abban sem kételkedek, hogy megnyeri a, megnyerte a jelölést, de aki mindig is különböző kulisszák mögötti megállapodásokkal dolgozott. A mi frakciónk nyilvánvalóan nemet fog szavazni, nem szeretnénk, hogyha a dolgok a szokásos módon mennének tovább. A hozzászólásnak a második része, hogy nem forradalom, nincs itt a forradalom ideje. Szerintem már volt forradalom, egyszerűen állampucs volt a demokrácia ellen, és az emberek ezt most nem, és észre sem vették, hogy mi történik velük. Ezek a szavazások, az euroszkeptikusok lehet, hogy nem kaptak itt többséget, de ne gondolják, hogy ezzel már minket legyőztek, mert a legtöbb európai nem akar európai államot, nem akarja, hogy az Európai Bizottság legyen a végrehajtó, és nem akarják ezt az egységes himnuszt. Tehát az elkövetkezendő időszakban jó küzdelmet! A független képviselők nevében Löpen asszony kap szót. Das Wort hat jetzt Frau Le Pen, bitte. Le Pen asszony kap szót, tessék. Setzen Sie sich bitte hin, Kérem, üljön le. Löpen kolléganő kap szót. Löpen asszony, kérem szóljon. Kolléga, kérem, üljön le. Nem öné a szó. Löpen asszony kapott szót. Tessék, Löpen asszony. Május 25-én az európai népek Hogyha zavarja a munkákat, akkor sajnos ki kell utasítanom önt a teremből. Herr Kollege, also ich fordere Sie jetzt zum letzten... Kolléga, utolsó ízben szólítom önt fel. Kérem, vezessék ki a képviselő urat a teremből, kérem hagyja el a termet. Herr Abgeordneter, Sie verlassen... Elnök, képviselő úr, kérem hagyja el a termet. Kérem, vezessék ki a képviselő urat a teremből. Köszönöm szépen. Képviselő úr, kérem hagyja el a termet. Bien, le 25 Nos, tehát május 25-én... Egy pillanat. Papadakis képviselő úr, kérem, hagyja el a termet. Ilyen módon nem ö, zavarhatja meg a rendet, kérem, hagyja el a termet a szavazásra visszajöhet, de kérem, most hagyja el a termet. Ja. Oké, okay, vielen Dank. Köszönöm, Löpen asszony, öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát május 25-én az európai népek ébredése megtörtént, és kezdett az európai kontinens ébredezni. Sok nemzet, növegözött Franciaország, amelyet én képviselek, nagyon egyértelmű üzenetet kívántak közvetíteni. Nem tetszik ez, kedves honfitársaim, mégiscsak egyértelmű üzenetet akartak küldeni, nem akarjuk Európát, nem akarjuk Brüsszelt, nem akarjuk a jogoknak a visszafogó politikákat, nem akarjuk a ö, tömeges bevándorlást, az identitásunknak a felhigítását, és igenis a saját nemzetünket akarjuk. Az Európai Unió halálos projekté vált, amitől a népek fokozatosan elfordulnak. Amint azonban megnézték a, a szavazatokat, a saját privilégiumokhoz kezdtek el ragasztani, a, és vannak, akik minden kompromisszumra készek, ma is bizonyban bizonyították ezt, azért, hogy megvédjék azokat az érdekeket, ami nem a népeink ért, értékei és vannak, akik hátat fordítottak a demokratikus üzenetnek. A konzervatívok és a szocialisták, most másokról nem beszélek, megint csak a szokásosoknak megfelelően azonnal szétosztották a különböző hivatalokat, és nem vették figyelembe azt, amit a népek a szavazatukkal kifejeztek az UMP, a francia párta, ugyanúgy, hogy szokhatak, osztozkodtak a tortán. Nekem a parlamentet, nekem a bizottság, akkor te majd ezt megszavazod, én meg majd azt megszavazom, és ne ö, csináljanak úgy, mint hogyha az európai népek valóban Jean-Claude Junckert ö, szavazták volna, ö, vagy ö, Schulz helyett a bizottság élére, vagy akár a fordítottját is. Akár. E, teljesen ismeretlen személyekről van szó, akik semmi semmit sem képviselnek, és semmit sem testesítenek meg. Juncker úr ön egy olyan intézménynek a vezetője lett, amit az Euró- a nagyon sok országban, és a franciák is megkérdőjelzik a legitimitását. Ön nem a népeknek a választotja, a francia nép nem választotta önt meg, de egyébként más nép sem. Tehát semmiféle alapja nincs annak, hogy ön az állampolgáraink életét igazgassa tehát teljesen illegitim az, amit ön képvisel, hanem a különböző pénzügyi lobbikat képviseli, amik azért dolgoznak, hogy minden nap nagyobb legyen a korrupció. Tehát itten a demokrácia tagadásának vagyunk tanúi. Emlékszem az egyik nyilatkozatára 99-ben egy német újságnak mondta, Meghozzuk a döntéseket, megvalósítjuk, és egy kicsit várunk, hogy meglássuk, hogy mi van. Hogyha nincs felháborodás és forradalom, a nagy többség nem érti, hogy miről van szó, akkor pedig mi folytatjuk szép lassan, mindaddig, amíg már visszafelé nem lehet menni. Micsoda cinizmusról van szó, Barroso úrnak a helyére megy, Martin Schulzról kellett volna itt ülni, de teljesen mindegy, mert a hozzáállás nagyjából ugyanaz az. Mindenképpen egy vesz, veszélyes federalista utópia fog tovább is uralkodni, és ez veszélyes az olyan népekre, mint például az én népemre, a nagy franciákra, további nyomort, identitás fellazulását fogja magával hozni. Barózó úr után ön fog hozzájárulni az európai népek szerencsétlenségéhez. Adóparadicsomot irányított eddig, most pedig Európa poklát fogja majd előirányozni. Az ön federalista szemlélete ellen mi fel fogunk lépni itt és a saját hazáink, hazánkban is még nagyobb energiával, mert minden nap látjuk azt is, hogy milyen erőlépéseket érünk el saját hazánkban, Franciaországban és másott is a hazafiak egyre többen vannak biz, bátorítja őket a választási eredmény, és már csak azt várják, hogy az önök bizottságát és ezt az egész technokrata társaságot a történelem feledésébe kerüljenek. Tudja, tudnia kell, hogy mi leszünk azok, akik legszigorúbban fogjuk figyelni, hogy ön mit csinál, és le fogjuk leplezni a népek előtt. A francia nép, és fel fog lépni a brüsszeli negatív tevékenységek ellen. Önt figyelik a népek, csak úgy, mint az, azok, akik egy olyan rendszert képviselnek, ami jövő nélküli. De mi ott leszünk az összes európai hazafival, hogy önt folyamatosan erre emlékeztes. Megszüntessük! Das Wort hat jetzt, äh... Most pedig Juncker úr kap szót, tessék. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak, mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik néhány kivétellel hozzászóltak itt a vitában. Én nagyon nagy figyelemmel hallgattam azt, ami elhangzott. hosszú politikai pályámon mindig eh, meghallgattam eh, a parlamenteket, odafigyeltem a parlamentekre, így az Európai Parlamentre is. A vitákon mindig részt vettem, a találkozókat nem mulasztottam el a hosszú évek során, úgyhogy köszönet még egyszer azoknak, akik szóltak. Nos, eh, hogy nyilván, hogyha minden frakció kívánalmainak megfeleltem volna, akkor még többen támogattak volna, teljesen ökumenikussá váltam volna, csak hogy ez nem hozta volna meg az eredményt. Én úgy értem, hogy önök, az önök parlamentje titkos szavazással fog rólam szavazni, ezt eh, megértem, hiszen Farázs úr nem szeretné, hogyha a választói rájönnének, hogy rám szavazott. Úgyhogy végül is eh, jó ötlet ez a titkos szavazás. A titkos szavazás egy engedmény, amit Farázs úrnak tettek, én nem szeretném ezt megakadályozni. Köszönöm Löpen asszonynak, hogy nem szavaz rám nem szeretném azoknak a e, jóváhagyását is e, megkapni, akik e, elutasítóak, akik kirekesztőek. Köszönöm. Köszönöm szépen kicsit hamarabb végeztünk, mint előre előirányoztuk. A kollégák, illetve a bíróbeli kollégák is befáradhatnak a terembe, és így megkereszthetjük a, valasz, a szavazást. 20-ig, 12 óra 20-ig felfüggesztjük az ülést, és 12-20-kor folytatjuk a szavazással.